Uraim, a szavazás következik. Az első pontunk az ombudsman megválasztása. Egy pillanatra kérném még a figyelmüket, ugyanis kísérletet kell tennünk arra, hogy megmutassuk a világnak, hogy egy technológiai szempontból jövőorientált parlament vagyunk, elektronikusan szavazunk ugyanis. Az elektronikus szavazással kapcsolatos használati utasítást kétszer kapták meg, egyszer e-mailen, egyszer írásos formában, papírformátumban. Ennek ellen, ellenére felolvasom a képernyőn, miután megkezdődik a szavazás, megjelenik annak a bemutatása, hogy a képeken, amelyeket itt látok, tehát mit látnak, itt közlik, hogy miről is van szó, tehát az ombudsman megválasztása szerepel, majd utána látni fogják a jelöltek listáját, illetőleg a betöltendő helyek számát. Miről is van itt szó? Tehát a, a leadható szavazatok számáról van szó, ugye? Egy. Itt ugye egy, egy szavazatot. Ez nem egy listás választás, hanem személyre adandó válaszokra van szó. Tehát a jelölt nevét jelöljék ki a kék nyíl billentyűvel, amely a szavazóképükön jobb oldalt lent található, és ott hát ezzel mozoghatnak a listán. Utána szavazhatnak, méghozzá akkor, hát említettem, hogy kijelölnek egy nevet, mozogni tudnak a nyillal a nevek között. Amikor kijelölték a jelöltjüket, akkor az igen gombot, vagy a tartózkodás gombot kell megnyomni. Nemmel nem tudnak szavazni, tehát vagy szavaznak, vagy tartózkodnak. Erről van csak lehetőség. Megismétlem még egyszer. Tehát mielőtt a jelő, mi, mi, a kurzorral, tehát a nyíl billentyűvel mozogni tudnak, és vagy igennel szavaznak, vagy tartózkodnak. Erre van lehetőség, ha kijelölték, és akkor egy csillag jelenik meg a név mögött. Például Placido Domingo, és egy csillag és ha szavazni akarnak, és ez titkos kell, hogy maradjon, akkor eltüntethetik a csillagot. A kék billentyűvel, azzal a billentyűvel, amelyekkel kiválasztják a jelöltjüket. Ha erre rányomnak, akkor senki se tudja megmondani utóbb, hogy kit választottak. Úgy vélem, hogy Mindent elmagyaráztam ezzel. Van-e valaki önök közül, ezért felteszem a kérdést, van-e valaki, aki nem ismeri most az eljárást, és szeretne rákérdezni még egyszer? Nos, parancsoljon. Panie e, przewodniczący, myślę, że nie tak te... Elnök úr, Szerintem udvariatlanság Luciano Pavarotti nevét ráírni a listára, aki időközben elhunyt. Oké. Hát jemand etwas zur... Hát akkor jó. Technikai kérdése van-e valakinek? Das ist nicht der Fall. Oké. Okay. Jó, ilyen nincs kérdés. Akkor most egy próba szavazás következik, hölgyeim és uraim. A próba szavazásnál nevek jelennek meg, és akkor kiválasztanak valakit. Tehát a tesztnek, a próbaszavazásnak van egy jogi célja is. A 204. cikk 6. bekezdése értelmében a parlamenti szabályzat alapján kötelességem a szavazás előtt meggyőződni arról, hogy a plenárison részt vesz a legalább a fele a képviselőknek. Hát én úgy látom, hogy ez így van, de ezt most szeretném visszaigazolni. Nos, Gustav Klimt, Modigliani, Picasso, Renoir, Turner és Van Gogh. Szerintem senki sem él már az említettek közül, nincs közöttünk senki, de ennek ellenére úgy gondoltam, hogy egy ilyen próbacélú szavazásra ez még felhasználható. Megnyitom a teszt szavazást, a próba szavazást, hölgyeim és uraim. Wenn Sie abgestimmt haben, ha szavaztak, akkor a kék lámpát látják világítani, akkor ez titkos szavazás volt. Nos, mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. ...617 szavazat volt. 89 tartózkodás, 309 a törvényes szükséges többség. Egyetlen festőnek sem sikerült ezt megadni. Most pedig a rendes szavazás következik, hölgyeim és uraim. Egy pillanatot várni kell, hiszen át kell állítani a rendszert. Időközben elmondom, hogy kik a jelöltek, amelyeket nekem leadtak, tehát a jelöltek esetében, miután megvizsgáltuk, hogy alkalmasak -e a jelöltségre, a következőkről számolhatok be. Alex Brenningmeier, Markus Jäger, Ria Omen Reuten, Emily O'Reilly, Dagmar Roth Berend és Francesco Speroni a jelöltek. időközben a rendszer szavazóképes, megnyitom a szavazást. Haben alle Abgeordneten az összes képviselő szavazott? Még egyszer felteszem a kérdést. Valamennyi képviselő szavazott? Igen. Harmadszor is felteszem a kérdést. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 635 szavazat van, 78 tartózkodás, 318 a többség. senki sem ért el első körben a többséget, egy második fordulóra van szükség. Ja, Sie haben recht, Entschuldigung. Önnek igaza van. Nem jól mondtam, elnézést kérek. De 713 volt. 713-an szavaztak. So, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, az első fordulóban senki sem ért el többséget, holnap lesz a második forduló. Köszönöm szépen. Wir kommen nun zur Abstimmung. Most pedig folytatjuk a szavazásokat. A Rót Bérent jelentés következik, a képviselői statútum módosítása, az alapszabály módosítása. Az egyes tömbről szavazó Egy módosított, átdolgozott módosító indítványról van szó. Ki támogatja? Ellenszavazat? Tartózkodás? Elfogadtuk. Kettes tömb. Ezzel okafogyottá is vált. Mint ahogyan a 70 9-es módosító. Most pedig a bizottság módosított javaslatáról szavazzunk. Aki ezt a módosított javaslatot megszavazza, kérem kézfeltartással jelezze. Ellenszavazat? Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Jogorkotási állásfoglalásról megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az indítványt, a jelentést. Sefcsovics biztos úr szeretne erről egy rövid kommentárt. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy személyesen is köszönetet mondjak önnek, elnök úr, illetve a teljes Európai Parlamentnek. Köszönjük a támogatást a nehéz tárgyalások alkalmával. Tudom, hogy ön is sokat tett ezért, hiszen nagyon ügyes tárgyaló ön is. Enélkül nem lett volna lehetőség a megállapodásra. Szívbéli köszönetem Rod Bérent asszonynak, Karim Mastalka, Speroni képviselőknek is, az árnyékjelentéstevőknek nagyon-nagyon sokat és keményen dolgoztunk ezen a témán, nem volt rá sok időnk, és szerintem igen tiszteletre méltó eredményt sikerült elérni. Örülök a mai szavazás eredményének, hiszen az új administratív reformmal és működési szabályzattal elérjük azt, hogy az Európai Unió közelebb van az európai polgárokhoz, sikerül megtakarításokat elérni, illetve modernizálni is tudunk. Jó döntés ez az intézmények, illetve az intézmények munkatársai számára is. Képesek leszünk magasan képzett alkalmazottakat fölvenni, és ezre van szükségünk. Az Európai Unióknak való munka nem csak azt jelenti, hogy az ember elkötelezett az Európai Unió ügye iránt, hanem azt is jelenti, hogy nagyon felkészültnek kell lenni, hogy egy versenyvizsga eljáráson megfeleljenek a munkatársok. hosszabb munkahéten kell teljesíteni, hetet kell teljesíteni az Európai Uniónak dolgozóknak, illetve később mehetnek nyugdíjba, mint egy átlag európai polgár. Ezen modernizációval, reformokkal azt hiszem az Európai Unió képes lesz arra, hogy a válság közepette is megállja a helyét. Azt hiszem, hogy az Európai Unió megerősödve fog kiemelkedni a válságból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Beadomát. Ah, mi dispiace moltissimo.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 kaptam egy ezzel kapcsolatos észre, kaptam egy kinevezési kérelmet, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a, kinevezést. Mészáros jelentés az első,